Mes chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Kedves kollégák, kérek mindenkit, hogy foglalja el a helyét. És akkor folytatjuk az ülést. A 2017-es költségvetésről szavazzunk. Folytatjuk. Az Európai Parlament költségvetésével első fejezet aztán a kísérleti projektek és előkészítő intézkedések, és aztán a kifizetések. Donc je vous invite à vous saisir de vos dossiers sur le budget du Parlement. Akkor kezdjük a parlamenttel. Le premier amendement. Első módosítás, melynek célja, hogy a tavasszal elfogadott költségvetésnek az főszámait megtartsuk, ki támogatja, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A második A kifizetések, pótkifizetésekkel kapcsolatos módosítás ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadtuk. Akkor következik a szocialisták 71-98-as módosítója, 70-91 és szocialista néppárt 71-98, ezekről blokkban szavazhatunk. Ki támogatja ezeket? Ki ellenzi? ellenőrizzük elektronikus módon. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21-en mellette, 15-en ellene, ezzel elfogadtuk. Gájér úr, szeretne hozzászólni? Következik az 70-89 és a 79-es, 70-92-es mellette. Ellene. Elfogadtuk. 20.02 mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 25-9 ellenében négy tartózkodás. Blokkban szavazzunk 78, 37, 46, 23, 78, 70, 46, 56, 78, 36, 46, 22, 78, 68, 46, 54, 78, 71, 46, 57-ről. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Elutasítottuk. Következik a 7285 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 70, 1004-es mellette, nem, ez a költségvetési sor 7981-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 72-88 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 84-04-48-36 mellette, ellene, elutasítva. 78-35-46-21 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 82-01 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 72-97 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 78-39-46-25 mellette ellene ellenőrizzük. Lezárom a szavazást utasítottuk 11-29 ellenében. 78, 40, 46, 26 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 7303 mellette ellene ellenőrizzük, nem emelik a kezüket, 7303, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva, 5 mellett, a 33-an ellene. Kérem, emeljék a kezüket, amikor szavazni kell. 78, 41, 46, 27 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 82, 02 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva, 78, 42, 46, 28 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 46, 29 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 46, 30 mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 15-25 ellenében. 73-08 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Tartalékok 42-46 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 82.03 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 40, 82.05 mellette ellene tartózkodás elutasítva, megjegyzések 81.96 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 81-87 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 49-02 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 78-43 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 78-44 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. hat mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 71, 197 mellette, 71, 97 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 71, 99 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor most pedig a kísérleti projektek és az előkészítő intézkedések. A jelentéstevőt kérdezem, hogy meg tudja erősíteni, hogy sikerült az ebédszünetben megállapodásra jutni. Tessék, megadom a szót. Kezdünk a tökéletesség felé közeledni. De még ezt nem sikerült teljesen elérni, Hogyha megnézzük a negyedik oldalt, akkor itt fönt egy előkészítő intézkedés van, 6556-os regionális bizottság és a néppárt javasolja. E, ezt kétszer sikerült felvenni a listába véletlenül, mivel ez így van, emiatt a kötelezettségvállalásokat és a kifizetéseket 500 ezerről 1 millióra tudjuk emelni. Ez eh, a kis hiba még mindig benne van a listában, és eh, ezért eh, ezt javítani kell. Negyedik oldal, előkészítő intézkedések, regi, 65-76-os regionális bizottság és néppárt a hátramaradott régiók támogatását célzó kifizetések, az előirányzatokat és a kifizetéseket növelni tudjuk, 500 millióról 1 millióra, ez mind a marsba benne van, belefér, és ezzel elfogadható a javaslat. Akkor rátérhetünk, akkor ugye tehát az 500 millióról 1 500 ezerről 1 millióra lehet emelni az előrendzetokat és a kifizetéseket. Jól értettem, mondja az elnök, igen, mondja a jelentéstevő. Akkor ezzel módosítottuk a listát az erre vonatkozó a 65-76-os módosító javaslatra vonatkozó összeget 500, milli, 500 ezerről 1 millióra növeljük, akkor kitámogatja ennek a listának az elfogadását ellene tartózkodás, akkor ezzel ezt a listát eh, elfogadtuk. 02047703-as sor 79 79 81 59 43 37 48 88. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartozkodik, Ezt elutasítottuk. Több módosító javaslatot visszavonták, akkor ezzel a kísérleti projektekre és előkészítő intézkedésekre vonatkozó szavazást lezártuk, és akkor következik az utolsó, a kifizetésekre vonatkozó szavazás. Van a Egy pillanat, tisztázunk valamit. Bien, mes chers collègues. Akkor kedves kollégák, mielőtt rátérünk a kifizetésekről szóló szavazásra, hadd mondjam el, hogy van itt egy módosítás a mai délelőtti szavazással kapcsolatban. A 5298-as módosítással kapcsolatban. Ez a külügyi szolgálatra vonatkozik, a kettes dokumentummal kapcsolatban egy technikai kiegészítésre van szükség a kifizetési összeg és az előirányzati összeg között. Itt 800 millió euróról van szó. 800 ezer euróról van szó. Ami a kifizetéseket illeti, két blokk van. Az első blokk a kifizetések szintjének helyreállítására vonatkozik. A javas, az Európai Bizottság javaslata szerint ki eh, támogatja ezt a módosítást, ellenzi. Eh, tartózkodás elfogadtuk. Második blokk egy további módosítás, amely önök előtt van, egy almódosítás, almódosítás blokk blokkban szavazunk a második blokkról. Az 5 milliós módosításról, amely önök előtt van, két támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, ezt a másik blokkot is megszavaztuk. Kedves kollégák, akkor ezzel lezártuk a szavazást, amely a 2017-es költségvetésre vonatkozik. Így szeretnék gratulálni a jelentéstevőknek, jelentéstevőnknek és mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a munkához. Köszönöm, és köszönöm a kollégáknak a munkát, és remélem, hogy Zsorzsieva asszony utódlását tekintve, ami a szavazás eredményes lesz majd, és remélem, hogy a bizottság pedig megértéssel lesz A módosító javaslatainkat reméljük, hogy a tanács figyelembe veszi, amikor az egyeztetésre kerül sor. Kedves kollégák, még nem fejeztük be a munkát, mert még nagyon sok minden van a napi rendem. Azok, akik szeretnének elmenni, azokat kérem, hogy csendben és gyorsan tegyék ezt, hogy folytathassuk a munkát. Kérem, csendben hagyják el a termet, nagyon hálás lennék. Mes chers collègues, je dois vous rendre compte. Tisztelt kollégák, szeretnék beszámolni arról a feladatról, melyel megbíztak. Az általános felülvizsgálatról van szó a parlament házszabályát illetően. Écoutez, s'il vous plaît. Kérem, csendet kérek. Jó lenne, hogyha be tudnák szüntetni a beszélgetéseket, és így módon munkánkat folytatni tudnánk. Aki tehát elruhatja hajni ezt a termet, azt kérem, hogy haladéktalanul tegye ezt meg. Tehát beszámolnék arra a feladatról, amelyel megbíztak, az eljárási szabályzat módosításáról van szó a parlament esetében. A kontextus, amit figyelembe vettem, ez nem más, mint jelentéstevünk tapasztalata, aki az Európai Parlament költségvetésével van megbízva, ugye Gerard Debrez 2016 és Tarandur 2017-es évre vonatkozóan az Európai Parlament költségvetése meg nem értést váltott ki. Egyes körökben az AFKO szakbizottságban Korbett kollégánk jelenleg dolgozik az eljárási szabályzat módosításán. Éppen ezért indokoltnak tűnt számomra, hogy a mi szakbizottságunk is hozzájáruljon ehhez a munkához a munkacsoport, amelyet Wieland elnök vezet, konzultációkat szervezett, mégpedig administratív jellegűeket annak érdekében, hogy az első szabályzatunkat úgymond megtisztítsa. Itt két nagy tömbről van szó, az egyik technikai jellegű, a másikat pedig politikai jellegűnek minősíteném. Ami a technikai tömböt illeti, azt javaslom, hogy ezeket az úgynevezett megtisztítási elemeket vizsgáljuk meg, amelyeket a Vilandertal vezetett munkacsoport javasolt. Itt arról van szó, hogy tisztázzunk egy hatáskört a költségvetés, illetve a koncakbizottság feladatköreit illetően határozunk meg, tehát a saját kompetenciáinkat, a speciális eszközöket illetően. Van, itt megbemértési esetek, komplikációk a speciális eszközöket illetően, és ezek következtében más szakbizottságok foglalkoztak ezen eszközök mobilizációjával. A hatos melléklet kilences módosítója, amely a parlament szabályzatával foglalkozik, a LIBE kérte, hogy vonják őt be egy speciális eszköz mobilizációjába a menekült válság keretében. Tehát itt világosan ki kell jelentenünk, hogy amikor speciális eszközökről esik szó, ez mindig a Költségvetési Szakbizottság hatáskörébe tartozik. Aztán nézzük a politikai jellegű tömböt. Ez az a rész, ami számomra a legfontosabbnak tűnik a szakbizottságunk számára. Itt a belső szabályzat módosításáról van szó, az Európai Parlament költségvetését, illetve és a büróval való kapcsolataink néha meg nem értés, sőt akár frusztráció forrása is voltak. A bűró jelenleg egy tervezetet készít elő, konzultált velünk, összeülünk az árnyékjelentéstevő, az árnyékjelentéstevők, illetve a bűró tagjai, a miénk a politikai felelősség ezt illetően, hiszen ez egy költségvetési szakbizottság jelentés, amely majd a plenárison kerül meg szavazásra. Tehát ez a plenárisbeli szavazás a sofőri szolgálat internalizációjára vonatkozott, és egy nyilvános pályázati felhívás közétételére, hogy ott jelentkezhessenek gépkocsi vezetők. Itt néhány pontot javaslok. Az első az, hogy tisztázni kell az egyes felek felelősségi köreit, és a mi szakbizottságunké az utolsó szó, mielőtt a plenárisra kerül az adott ügy, hogyha meg nem értés van. Hogyha tehát költségvetési döntésre van szükség, akkor tisztelt kollégák, mindenféleképpen a mi hatáskörünk, hogy foglalkozunk ezzel az ügyjel, hogy vállaljuk a felelősségünket. Ugye itt a bűró becsléseinek előkészítéséről van szó, ezeket a bűró készíti elő, és a Költségvetési Szakbizottság beli jelentéstárgyát képezik ezek. És aztán ez a jelentés a mi költségvetési hatáskörünkkel ö, lesz majd az az anyag, amiről a plenáris dönt. Van egy egyeztetés, keressük a megállapodást, de a lényeg az, hogy ezek az anyagok mindig a Költségvetési Szakbizottság jelentései. Ami pedig az általános költségvetést illeti a tanácsa együtt, a költségvetési fegyelmünk, a hitelességünk zárog a más intézményekkel szemben, hogyha azt a benyomást keltjük, hogy hanyagul járunk el a tanácssal folytatott egyeztetések során, akkor a hitelességünket, a tekintőnket súlyosan kétségbe vonhatják a többi szereplők. A második javaslatom egy finanszírozási terv elvei vonatkozik egy közép és hosszú távú finanszírozási terv, amely világosan megkülönbözteti a beruházási kiadásokat és a folyó kiadásokat. Most már minden egyes költségvetés esetében egy hosszú távú stratégiát kell készíteni. Tegnap kaptam egy jelentést a főtitkártól, és ebben azért, hogy ahogy a Brexit-et megszavazták, nem lett előrejelzéseket készíteni, és hát egy ilyenfajta válasz nem méltó, és mindenféleképpen tiltakoznunk kell a főtitkár ezen magatartása ellen. És aztán harmadik pont, azt javaslom, hogy a bűróbeli kollégáink a büróban szavazzanak a költségvetést illetően név szerint, amikor elfogadják ezeket a költségvetési becsléseket. Aztán ugye a plenárison kell szavazni, név szerinti szavazás keretében, és hogyha név szerinti a szavazás, mindenki jobban figyel arra, hogy mit is szavaz meg. Itt megint csak a régi elvre térnék vissza, a 15-ös cikk mondja ezt ki, az emberi jogok nyilatkozata, amely egyértelműen szól, idézem, a társadalmak joga van megtudni a közszereplők, keresztül, hogy uh, hogyan kezelik a közpénzeket, és erről beszámoljanak. Most uh, széles többséggel fogadnak el becsléseket, és a név szerinti szavazás lehetővé teszi, hogy ezen döntésekről be lehessen számolni. Azt hiszem tehát, hogy ez egy olyan eljárásmód, amely mindenkit arra kötelez, hogy sokkal jobban figyeljen a döntéseire, amikor a költségvetésről van szó. Itt tehát kilenc módosítóról van szó, és ezek lehetővé teszik mindenki szerepének tisztázását, és gazdaságosabbá teszik szabályainkat, és így nincs lehetőség ezen módosítások kélyes értelmezésére. Érdekelne a megjegyzéseiket meghallgatni, illetve javaslatokat, Fernandes úr. Köszönöm az elnök munkáját. Nem tudom, hogy azonnali reakciót vár-e, de ezen témákkal kapcsolatosan vannak, akik már dolgoznak. Szeretném megtudni az ő véleményüket is. Nem tudom, hogy sürgőse reagálni mindenre. Illetve az ön módosítóit lehet -e még módosítani? Nem értem, hogy ez a plenárisra vonatkozó javaslat elnök válasza. Most egy eszmecsere van, pontosítanám, Ugye a 2017-es költségvetésre vonatkozó módosítók esetében még van idő erre, és jó lenne, hogyha a képviselők kifejeznék a véleményüket. Nagy tiszteletben tartom a politikai tanácsadókat, de jó lenne, hogyha a képviselők, a lakosság kifejezhetné véleményét, meggyőződését. Tehát most itt egy eszmecserét tartunk, október 4-én 15 órakor lesz az utolsó pillanat, hogy módosítókat nyújtsanak be ezen jelentéssel kapcsolatban, amit bemutattam, és aztán október 11-én a Költségvetési Szakbizottságban szavazunk az anyagról, november 9-én pedig az AFKO szakbizottság szavaz az anyagáról. Fernandes úr. Köszönöm. Megnézzük tehát a módosítókat, hogy ezeket módosítani kívánjuk-e. Ugye tudja elnök úr, hogy mindig megmondom, hogy mit gondolok. És a politikai tanácsadók is rendkívül fontosak, úgy vélem, azonban a képviselők mindig kialakítják saját véleményüket, és ebben a szakbizottságban ez így történik. A parlamentben Remek képviselők dolgoznak, néha a polgárok nem is tudnak erről. Nem szabad kisebbítenünk, alábecsülnünk szerepünket, pozíciónkat, és az jó, hogyha van idő még vitázni erről az anyagról. Még egyszer köszönöm az elnök munkáját. Ugye a parlament költségvetése esetében nagyon fontos, hogy ez átlátható legyen, és minden egyes szereplő szerepét, feladatát tisztázni kell. A demokrácia ugyanis megköveteli az átláthatóságot, ugyanakkor a felelősségvállalást is. Tudni kell, hogy melyik feladat kihez is tartozik. Köszönöm. Si, Madame Gazetban. Non? Désolé, président, mais j'étais dans une autre... Nézést késtem, nem volt időm meghallgatni az önbeszámolóját, nem tudom, hogy kollégáimnak vannak-e kommentárjai, nyilvánvalóan majd módosítókat nyújtunk be. Ja, vielen Dank, Köszönöm, elnök úr. Rövidre fognám egy kis állásfoglalás formájában. Amit ön elmondott, azt támogatásomért tartom és a növekvő átláthatóságra helyezném a hangsúlyt. És a népszerinti szavazások ehhez hozzájárul, hozzájárulhatnak, hogy valóban képviselőként állást foglaljunk, és a polgárok láthassák, hogy mi mellett is szavazunk, hiszen gyakran hiányként érzékelik, hogy ha valaki a saját pártja véleményét hallja a saját országában, akkor az itteni szavazási magatartásra ez nem mindig cseng egybe. Tehát azt hiszem, hogy az átláthatóság mellett kell lencsát törnünk, ez egy fontos dolog, ami számomra még fontos lenne, ami talán túlmegy a keretei mindannak, amit ön az imént itt előadott, az pedig az, hogy a parlamenti állásfoglalások egyik rákfenéje az, hogy túlságosan terjedelmesek, nem csupán a szavak számát illetően, hanem a terjedelmük is egy kicsit túlburjánzik. Egyes jelentések 15 vagy akár 100, 50 vagy akár 100 különböző pontból épülnek fel, és azt hiszem, hogy kicsit jobb lenne talán tömörebbnek lenni, és így módon a jelentés címe valóban azt fejezné ki, ami a jelentésben áll. Ezáltal többet elérhetnénk a polgárok érdekében. Trop d'information tue l'information. Néha túl sok információ, és uh, rossz ugyanez igaz egyébként az adóra is. Döpré úrhoz fordulok. Uh, je ne suis plus rapporteur, monsieur le président. Már nem vagyok előadója a témának, elnök úr. Igen, igen, de 2016-os költségvetés módosításnak így továbbra is témafelelőse. Je veux dire que j'apprécie vraiment... Nos, az önök által végzett munkát nagyon nagyra értékelem. Nem csak az átláthatóság, hanem a bizonyos műveletek tekintetében nagyobb, eh, világosabban látható és érthető módszereket, eljárásokat procedúrákat is javasol, ez mindig jó. Én személy szerint úgy vélem, hogy az ötös módosító a legfontosabb, legalábbis az én szememben. Az ötös módosító igazából az, ami az egészet egy, egy keretbe foglalja. Tehát nem csak a főtitkár javaslatát fogadja el az elnökség, E, igazából itt születik meg a döntéshozatal. A becslések tekintetében az establishment plan is nagyon fontos, mert csak a költségvetési programozás közép és hosszú távú költségvetési programozás tekintetében is ez nagyon fontos, hogy ne csak az éves költségvetés keretében gondolkodjunk, hanem az elkövetkezendő évekre is előre tekintsünk az a javaslat, amely az operatív költségvetés, a kiadások, ezen kiadások, illetve a befektetések közötti kapcsolatot is megalapítja. A, a hatos, nyolcas megállapítja, lefekteti alapvetően a naptárat, a menetrendet és ennek az egésznek a végrehajtását. Egy apró kis kérdés fel, merül fel csak benne, tényleg egy apróság, az a kötelezettségvállalás, hogy népszerinti szavazással kell az elnökségen belül szavazni, a bürón belül. Az átláthatóság ellen nekem nincs ellenvetésem. Nekünk kell elfogadni ezt a szabályt, vagy az elnökség saját belső eljárási szabályzatának kell ezt meghatároznia? nem kellene a bírónak saját magának meghatározni azokat a szabályokat, amelyek szerint bizonyos döntéseket hoznak. Ezt mindenképpen ebben a rendeletbe kell, vagy szabályba kell belefoglalnunk? Mm, erre vonatkozóan nincs nekem véleményem, igazából egy kicsit kötői kérdésként teszem fel. Mindenképpen körültekintve járni kell ez ügyben, nem azért, mert én átláthatóság ellenes lennék, egyáltalán nem erről van szó. De miért nem hagyjuk meg a lehetőségnek, le, Brunnak azt a lehetőséget, hogy a saját munkáját saját maga szabályozza? Köszönöm. Köszönjük. Igen, Fernandes úr. Igen eljutott hozzám az üzenet. Nekünk nincs meg ez a dokumentum, ezért nem tudok most érdemben hozzászólni a dokumentum hiányában. Nagyon fontos persze ez az eh, eszmecsere. A Év szerinti szavazás részben csökkenti a képviselők szabad szavazási jogát, hiszen így mások is mindig látják, hogy ki hogyan szavaz, elszámoltathatják a szociális hálón is, persze azonnal vírusként terjed a, a hír, mert pedig szerintem nem szabad megkötni a képviselők kezét, had döntsenek szabadon. Éppen ezért ezen még el kell gondolkodnunk, főként majd akkor, hogyha kézbe fogjuk magot, magát a dokumentumot, Tara úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Um, I think uh, what we are discussing now, even though not everybody... Elnök úr, amiről most beszélünk, nincs mindenkinek ott a nyomtatott vagy írott szöveg mindenki előtt, de mégis fontosnak érzem ezt a kérdést, mert ott Két éve ülünk itt a szakbizottságban, és minden hét nap, héten és hónapban szembesülünk azzal a problémával, hogy a költségvetési hatóság szerepét részben ellátjuk, de néha a névtelen nullák hozzák meg nevünkben a döntést. Arctalan szakemberek vagy szakértők, és mi a költségvetési bizottság kell, hogy tartsuk aztán a hátunkat egy olyan döntésért, amit más emberek csoportjai hoznak meg. Tehát ezért oly fontos ez a kezdeményezés, de engedjék meg, hogy elmondjam, a 2009 és 2014 között az AFKO szakbizottságban volt módom szolgálni a közjavát, ahol aztán tényleg nagyon fájdalmas a munka, mert nagyon lassan szüli meg az új szabályokat. Két és fél évig beszéltünk arról, hogy a plenáris előtt gyűjtsük el az írások, aláírásokat egy írásos nyilatkozathoz, végül úgy döntöttünk, hogy nem. Lehet, hogy Szibériában gyűjtik őket, és odáig már senki nem zarándokkal el, még akkor sem, hogyha fontos ez a kérdés. A nagyra becsült elnökünk már régóta beszél arról, hogy különbséget kell tenni az operatív kiadások és a stratégiai beruházások között. Nagyon fontos persze a menetrend, mikor, melyik szakbizottságnak vagy testőnek mi a felelősségükre, és hát e tekintetben az elnökünk, bölcselnökünk javaslatát támogatom, hogy a név szerinti szavazás valószínűleg jobb módszer arra, hogy ki felelős egy-egy szavazás végeredményért. Persze az elnökségnek, a bürónak nem szabhatjuk meg, hogy hogyan végezze a munkáját. Mégis nem sokára új elnökséget választunk majd ebben a házban, kollégák, úgyhogy ezzel a folyamattal is igen határozott üzenetet küldhetünk. Alapvetően ennyit szerettem volna elmondani ezen a ponton de szerintem az afkóval szemben csak akkor tudunk fellépni, hogyha nagyon komolyak vagyunk, hogyha valóban egy eh, hangul mondjuk ki, hogy ezen a eh, eljárás renden változtatni kell. Nigel Farage és Marie Le Pen ellenére is még működik az Európai Parlament, és ez egy jó lépés lenne a megfelelő irányba, hogy az saját szabályaink, házszabályunk e működőképesebb legyen. Köszönjük, Geyer úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Még én se tudtam részletében foglalkozni ezzel a témával. Nyilván ön is megérti, hogy az elmúlt időszakban a költségvetés foglalta le a teljes időmet, úgyhogy nagy figyelemmel követtem a mostan elmondott bevezetőjét, de van néhány dolog, ami gondolat, amit szeretnék megosztani önnel. A Költségvetési Bizottság feladata az, hogy mi, mint szakemberek előkészítsük a plenáris munkáját, a plenáris döntéseket. Ami a parlamenti költségvetést illeti, mi nem állunk az Európai Parlament elnöksége fölött. Az Európai Parlament elnöksége viseli a felelősséget a költségvetés végrehajtásáért. Mi, mint az illetékes szakbizottság, mm, tanácsadó szerepet játszunk, de nem látom, hogy olyan funkciónk lenne, vagy szerepünk lenne, eh, amelynek köszönhetően az elnökség döntéseit korrigáljuk, vagy ezeken felül helyezkedjünk. Ez az intézménynek a logikája. Mi itt a vita során arra koncentrálunk, hogy azt akarjuk-e, hogy népszerint szavazunk, vagy. De úgy látom, hogy tulajdonképpen ön tartalmi megfontolásokat is felvetett. Azt gondolom, hogyha egyáltalán az, a 15 tagú bűró elfogadja a népszerinti szavazás kérdését, akkor a végén 15 a 0 ellenében fogadják elfogadni, fogják elfogadni a javaslatot, tehát ebben meg fognak egyezni. Artúj elnök beszélt a sofőrszolgálat internalizálásáról, Itt egy kicsit messzebbről kell indulnunk. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság azzal foglalkozik eh, már eh, jó ideje, hogy a tanácsról szeretnénk kapni eh, olyan információkat, amelyek arról szólnak, hogy a tanács a költségvetését hogyan hajtja végre. De ezt nem kapjuk meg, mert a 70-es évekből van még egy Gentleman's Agreement, amelyben megállapodtak, hogy a tanács az akkori konstellációjában, amikor még a parlament egész más szereppel rendelkezett. Nos, tehát a tanács azt mondja, hogy létezik ez a Gentleman's Agreement, ez azt jelenti, hogy a tanács nem avatkozik bele a parlament költségvetésének végrehajtásába, cserébe a parlament avatkozom bele a, a tanács költségvetésének a végrehajtásába. Azonban én most egy kicsit aggódom hogy hirtelen, hogyha a tanács mm, betekintést nyerne a parlament költségvetésnek a végrehajtásába, akkor nem csak az, a kapcsolatban e, panaszkodna, hogy az 5%-os e, létszámcsökkentés lassan valósul meg, vagy nem valósul meg, hanem e, egyszerűen beavatkozna a parlamenti költségvetésbe is, mint a költségvetési hatóság másod, másik ága. Én szerintem nem szabad megnyitni ezt a frontot, Mm, nehogy arra kerüljen sor, hogy túlságosan, hangosan kiabálunk bizonyos javaslatokat a tanács irányába, és a tanács aztán végül megszívleli a javaslatainkat, és ők is szeretnének beavatkozni a parlament költségvetésen végrehajtásába. Köszönöm. Egyéb hozzászólások, Döpré úr? elnök úr. Mm, inkább egy kérdést szeretnék feltenni Gájer úrhoz. Nem igazán látom, hogy az itt megfogalmazott javaslatok hogyan teszik ezt lehetővé a tanács számára. A tanácsot nem említjük a javaslatban, nincsen semmilyen utalás arra, hogy a tanács kiadásait szeretnénk ellenőrizni, és ezért cserébe a tanács is ellenőrizhetné a parlamentét. Ami az 5%-os csökkentést illeti, ez nem csak azért van, mert ez szerepel a háromoldalú megegyezésbe, és nem emiatt tudjuk a többieket ellenőrizni, miközben ezt csökkentjük, mert különben a tanács nem mondhatna semmit az előirányzatokkal kapcsolatban. A nép párt és a szocialisták most 76 posztról beszélnek, nem látom a liberálisok javaslatát. Mi van? Az alde ról beszélek, és ha jól tudom, akkor te se tudod, nem szólhat hozzá a te frakció, az ALDE frakció nevében, és én sem fogok beleszólni a te frakciód nevében, mondja Depré úr egy mikrofonon kívüli hozzászólásra. Gájer úr, ami a név szerinti szavazást illeti, azt gondolom, hogy ez a szavazási mód nagyon-nagyon büntető jellegű lehet. A jegyzőkönyvben utána lehet nézni, tehát, hogy ki hogyan szavazott. Én egy nagyon nagy kérdőjelet tennék ezután mert azt gondolom, hogy ez a bűró kompetenciáiba való beavatkozásnak tekinthető, eh, ami aztán elég nehéz helyzetbe hozhatja a bűró tagjait. Köszönöm, Fernández úr, a szó. Csak azt szeretném elmondani, hogy egyetértek Zserál hozzászólásával, A néppárt nevében nem igazán tudok hozzászólni, már ez is elég nehézséget jelent nekem, hogyha még ehhez a liberálisokat is hozzáveszem, hát ez már szinte teljesíthetetlen feladat. Nem a szavazásról beszélek, hanem a javaslat ö, keletkezéséről, ami egy kicsit más azért. Nem a szavazásról beszéltem, arról beszéltem, hogy hogyan jelent meg ez a javaslat a 76 posztról, álláshelyről. Elnök, hát ez, ez mégis meglepő. Néha az az érzésem, hogy a frakciók főtitkárai csinálják a politikát ebben a házban, úgyhogy jó lenne, hogyha a képviselők, képviselők is elmondanák a véleményüket ezzel kapcsolatban. Mit jelent ez? Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az Európai Uniót meg fogjuk óvni, védeni, ezzel adjuk demokratikus, ezzel adunk az Európai Uniónak, Uniónak egy demokratikus megjelenési lehetőséget? Egyáltalán nem. Én nem szavaztam a 76 munka vagy álláshelyről. Én ezt nem fogadom el, ezt az eljárást, ezzel kapcsolatban szeretném ezt tisztázni. Ami a név szerinti szavazást illeti, jó, megértem a fenntartásaikat. A hozzáadott érték gyakran eléggé szerény, egy kicsit túlságosan, vagy eltúloztam talán ezt a hozzászólást. Gyakran a saját frakciómnak az alelnökei sem mm, nem rendelkeznek meg elég információval ezekről a kérdésekről. Itt konkrétan arról van szó, hogy hogyan hajtjuk végre a parlament költségvetését. A parlamentre vonatkozó döntésekről van szó, pontosan erről van szó, és a képviselőknek is a, a jó híre, vagy az autoritása is attól függ, hogy milyen munkát végeznek, nem csak attól, hogy nem attól, hogy milyen beszédeket tartanak. Nagyon fontos, hogy a polgárok számára érthető módon fogalmazzunk. E, Bőge úrnak e, is mondom ezt, nem a jogi szakértők nyelvén kell fogalmazni, hogyha a polgárokkal akarunk értekezni az eurozónáról. Bőge úr. Merci, monsieur président. Köszönöm szépen, elnök úr. Még nem olvasta el a végső változatot. amely azt gondolom, hogy érthető, és mindenki számára értelmezhető lesz. Még néhány dolog. Bizony nagyon jogos érvek vannak az átláthatóságra vonatkozóan, és arra vonatkozóan, hogy az eljárások milyen elveknek feleljenek meg, talán úr már elmondta ezt a három elvet. És itt a szakbizottságban már többször felvetettük azt, hogy egyes dokumentumok, amelyek az Európai Parlament költségvetésére vonatkoznak, és amelyeket az adminisztráció készített, Nos, ezek nagyon későn érkeznek el a jelentéstevőhöz, és nagyon kevés időnk volt ezeket átnézni. Függetlenül attól, hogy név szerint szavazzanak vagy nem, nekem ezzel kapcsolatban nincsen problémám, hogy egy jegyzőkönyvben megnevezzék meg a nevemet, hogy így vagy úgy szavaztam. De mindez azzal kezdődik, hogy a frakciók, ami a parlamenti grémiumok önállóságát és felelősségét illeti, arra kell, hogy tekintettel legyenek, vagy odafigyeljenek, hogy kit választanak az elnökségbe. Olyan embereket, eh, akik eh, lehetővé teszik, megengedik azt, hogy az adminisztráció végezze a munkát, eh, és gyorsított eljárásban mindenre csak rábólintanak, vagy a bűróban, és itt a Költségvetési Bizottságban is azt mondjuk, hogy attól eltekintve, hogyha kifejezetten sürgős eljárásra van szükség, elutasítjuk a, a transferek kérdését, hogyha legalább nem adtak egy hetet arra, hogy ezeket megvizsgáljuk, átnézzük, utána nézzünk. És nem elfogadható azt, hogy számok, javaslatok dzsungelében próbáljunk eligazodni, és itt ebben nagyon fontos részletek bújhatnak meg, amelyeket az idő rövidsége miatt nem tudunk megvizsgálni. Azt gondolom, hogy igen, te is mondtad, hogy a költségvetési rend, vagy költségvetési rendelet is nagyon sok rendelkezéssel meghatározza ezeket az eljárásokat, de gyakran úgy használják ezeket ki, hogy a demokratikus döntéshozást háttérbe szorítsák. Erről mindenképpen beszélnünk kell. Annak idején, amikor a szakbizottság elnöke voltam, ezt a témát újra és újra napirendre tettük, és azt mondtuk, hogy ha legalább egy héttel előre nem kapjuk meg a javaslatot, és a jelentéstevők nem tudnak ezzel foglalkozni, akkor egyszerűen elutasítjuk. Azt hiszem, hogy ezek olyan dolgok, amelyek kell több mindent lehet elérni, nagyobb hatást lehet elérni, mint a név szerinti szavazással. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gájer úr. Frage des geschätzten Kollegen Nos, Depré kolléga kérdésére reagálva, nekem az az elképzelésem, hogy ugye a költségvetés, az általános költségvetés ötös kategóriájának részét képezi, és ez, mint az összes többi kategória, a költségvetési hatóságok hozzájárulásától függ. Tehát elméletileg a tanács mondhatja azt, hogy ezt vagy azt a kiadást a parlament részéről mi kritikus szemmel nézzük. Nem teszi meg ezt, de megtehetné, mert van ez a Gentleman's Agreement, agreement tehát ő ugye nem kutakodik a mi költségvetésünkben, mi nem tesszük ezt a tanács költségvetésével, és ez egyfajta belső logikát követ, amit én egyébként nem osztok, ezt most itt nyilvánosan szeretném kijelenteni, de erre csak utalni szeretnék, hogy megakadályozok, hogy egy olyan vitát ö, folytassunk le, ami nek okán a tanács ösztönözve érzi magát, hogy kutakodjon a parlament költségvetésében, és azt kritikával illesse. Tehát a költségvetési eljárás olyan, amilyen, is a költségvetési szakbizottság hatásköre ennek engedélyezése. Aztán van a költségvetési hatóság második ága, amely bizonyos felhívásként értelmezhetne bizonyos dolgokat, erre mindenképpen figyeljünk, amikor esetleg határozatokat hozunk bizonyos dolgokról, amelyeknek következményes hatásaik lehetnek, olyanok, amelyeket nem akartunk, nem szándékoztunk elérni. Elnök Taron úr következik. Köszönöm szépen. Még egyszer szeretném elmondani, hogy apró, kicsi, kis rendeletekben vagy szabályokban is, és ez nem egy átütő jogszabály, a Lisszaboni szerződés társ jogalkotóvá tett bennünket, fontos az, hogy tudjuk, hogy ki, mikor, milyen döntést hoz meg. Éppen ezért az elnökünk javaslata éppen ez irányban mozdul el. Sokszor beszéltünk már erről. mert talán a 70-es években is az első úriemberek kívántak ez valamit elérni. Gájer úr is rámutatott, hogy nem feltétlenül kell új intézményeket feltalálnunk, illetve megszabni nekik, hogy hogyan viselkedjenek. De hát megint fel kell tennünk a kérst, hogy Van valami a parlament költségvetésében, amit szégyellünk? Akkor nyissuk meg Pandora szelencét, és beszéljük ezt meg egyszer és mindenkor, hiszen még csak mondjuk a parlament, vagy mi a össz. Köszönöm, Gressle asszony. Vielen Dank, ich möchte auf paar Sachen hinweisen. Köszönöm. Néhány dologra szeretnék rámutatni. Ugye van még átláthatatlanság, ez elég látható, különösen, hogyha saját parlamentemre a német Bundestagra gondolok, ahol is a szakbizottságok nem nyilvánosan üléseznek, nem lehet ott részt venni, azt sem lehet tudni, hogy ki hogy szavazott. És Németországban ezt senki, ne, ezt senki nem érzi nagy hiányosságnak, és soha nem hallottam volna azt Németországon kívül, hogy, hogy ez, ezen változtatni kell. Tehát a legutóbbi eljárási szabályzat vita után elértük azt, hogy legyenek zárószavazások név szerinti szavazás formájában, ezt jónak tartom. De hogyha mindez arra szolgál, hogy minket továbbra is megosszon, és nem pedig egységesít tegyen, akkor ez nem sokat segít. Szerintem jó a jelenlegi állapot, és az átláthatóságot illetően nem kell magunkat tovább ostorozni. Vannak még dolgok, amik javításra szorulnak. Ugye, amiről az elnök szólt, ez egy olyan csata volt, amiben veszteséget, vereséget szenvedtünk. Ugye itt az elnökség javaslatairól volt szó, és aztán penálison elértük a változtatásokat, most tehát megvan ez a jelenlegi helyzet, és még annyit is mondanék a tanács kapcsán, hogy Jánz mégis mozog a föld, hogy Galileóval szóljunk. A főigazgató kijelentései ugye már rendelkezésünkre állnak a tavalyi évről, eddig nem ez volt a helyzet, a jobb átláthatóság és a tanács költségvetésének átláthatósága kapcsán. Előre lépünk tehát. A dokumentumokban sok mindenféle adatot láthatunk, és láthatjuk, hogy a tanács meglepő lépéseket tesz, tehát igencsak előre léptünk, a Lisszaboni szerződés révén viszont a Költségvetési Szakbizottság meggyengült. Ez azon kollégáink műve is, akik ezt a szerződést kitárgyalták. De der Haushaltskontrolle werden wir dringend darauf angewiesen, dass eine... Tehát arra vagyunk utalva, hogy ugye már egy szerződésmódosítást illetően, amely már 16 éve fennáll, hogy ezt ezeket a változtatásokat a jellegi helyzethez igazítsuk. Akkoriban ugyanis, amikor az EU-t létrehozták, az európai közösséget, akkor csak a bizottsági költségvetés létezett, és minden egyéb költségvetés ebbe volt integrálva, tehát a bizottsági költségvetés része volt. Időközben létrejöttek a saját adminisztrációink, de a szerződést meg nem módosították, nem tették napra készé, és a tanács titkássága ezt arra használja, hogy kvázi illegálisan lépjenek fel ezekben a kérdésekben. Tehát nem kell félnünk attól, hogy a tanács a parlament mentesítésébe beavatkozik, a tanács még magát sem tudja mentesíteni, ilyen nincs a szerződésben. Tehát itt mindenféleképpen hézagok vannak a beszámoltathatóság tekintetében jó lenne, hogyha a parlamentben nagyobb lenne a figyelem ezen témák iránt, hiszen sok feladatunk van. Hát a név szerinti szavazás ügyét én nem tartom annyira drámainak. Ugye itt volt a bizottsági tagok magatartási kódexére vonatkozó szavazás. Ez egy nagyon fontos kérdés. nous voici au terme d'un échange de vues que j'ai trouvé pas. Akkor egy különösen roppant érdekes eszmecsere végéhez érkeztünk. Külön örülök annak, hogy időnk időt tudtunk szakítani erre. Tényleg érdekes eszmecserére a kollégák között azon a ponton, amikor a Költségvetés Bizottságban igen komoly frusztráció látszik felhalmozódni, ugyanakkor a fel, az, hogyha a főtitkár azzal ellentétes javaslatot tesz, mint amit mi megszavaztunk, hát nyilván ez sem egy, tehát alapvető szabályokat kell újra gondolni, hogy utána meg tudjuk őket tartani, hiszen gyakran az az érzésünk, hogy mi itt megfelelő járunk itt el ebben a szakbizottságban, hogyha a beruházásokat a középtávú beruház, tehát a beruházásokat a középtávú elképzelésektől elválasztjuk, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag nincs is elképzelés a jövőre vonatkozóan. Nagyon gyakran előfordul az, hogy a következő évben kell utána rendbe rakni a költségvetéseket. Ez a helyzet, kedves kollégáim, egész egyszerűen nem működhet így. Így nem működhet egy magára valamit is adó intézmény, éppen ezért, amit a főtitkártól kaptam választ tegnap, ez különösen aggasztó. A Brexitre várunk, addig nem lehet módosítani a szabályokon. De hát így viszont nem működhetünk tovább. Tehát én tovább is úgy gondolom, hogy a szabálymódosításra van szükség, ami a népszerinti szavazást érdek, érinti. Lehet, hogy egy kicsit messzire mentem. De hát az elnökségben ülő kollégáknak is megvannak az elvárásaik. Párizsban is legyen egy par- parlamentárium, de mi, ennek az, mi az indoklás erre? És akkor azért az modern demokráciának nem megfelelő eljárás ez, hogy van egy pár érdeklődő, aki ezt a témát nyomja, és akkor neki kell beadjuk a derekunkat. Ez így nem megy. Chacun arrange sa petite soupe dans son coin. Je pense que ça fait partie des bonnes manières pour éviter de s'en... Én, én sem nézek a te zsebedbe, te se nyúlkálsz az e-, enyémbe, hát ez a fajta módszer nem működik, és sem demokratikus, sem nem átlátható. Nem is akarok ennél többet eh, mondani. Október 4-e délután 3 óráig lehet benyújtani a módosító indítványokat. Szeretném, hogyha legalább itt egymás között eh, beszéljük meg ezeket a dolgokat, eh, tényleg tegyük a dolgokat tisztába, öntsük ki a lelkünket egymás előtt. Fontosak ezek a szabályok, Szerintem itt az ideje mindenki a saját felelősségéhez felnőjön. Köszönöm, még egyszer azt mondom, hogy nagyon érdekes, ígéretes és stimuláló volt ez a vita. Fernandez úrhoz fordulok. A négyes számú 2016-ra vonatkozó költségvetés módosítás tervezetről szeretne beszélni? Hát olyasmit nem vezethetek fel, ami nem létezik költségvetés tervezetet, például ezért módosítást nem tudok felvezetni. Az Európai Bizottság azt hiszem, hogy nem képviselheti ma magát. Ha képviselheti magát, akkor elmondhatom, hogy a nincs szabad viselő 2016-os költségvetés módosítás tervezetet mikor méltóztatnak megküldeni nekünk, milyen új híreket várnak, hogyha hírekre várnak? A, pénz, a többes pénzügyi keret a szükség van-e vagy sem? kell-e kiigazítás vagy sem a célok érdekében. Ezek azok a kérdések, amelyeket feltennék, ha itt lenne a bizottság, azért feldobom így is a labdát, hogy beint, mint egy vita indítóként. Még egyszer mondom, a négyes számú költségvetési módosítás tervezet eh, egyelőre nem létezik, erről nem tudok beszélni. Györgyzeva asszonyt képviselőtől nincs itt senkit, a 4 négyes számú költségvetés tervezetet, tehát akkor várjuk. Le rapport numéro 15 est reporté. Hát akkor ezt a témát el kell halasztanunk. Olbricht úrnak adom meg ezért a szót. Mit tehetünk annak érdekében, hogy egyes államok, tagállamok segítségére sérsünk, parancsoljon. Előadó úr, öné a szó. Merci, président. This is the, uh, this is the, uh, the opinion on the... Köszönöm. Strukturális reform uh, program támogatásokról beszélünk. Az Európai Bizottság új javaslata, gondolata ez. Egy új program létrehozására, hogy uh, a szerkezetváltást segítsük a tagállamokban. Tehát szakmai segítségnyújtásról beszélünk annak érdekében, hogy az adminisztratív államigazgatási reformokat segítsük. Az ország specifikus ajánlásokról nyilván mindenki hallott. Ezek végrehajtásának hatékonyságát szolgálná ez, illetve az uniós pénzek felhasználásának hatékonyságának javítását. Honnan lesz erre pénz? Hát a kohéziós politikából nem máshonnan. És kohéziós politikán belüli, belül is marad, ha új sorok keretében is a főtitkársághoz tartozik majd. A tagállamokat majd arra kívánja motiválni, hogy felgyorsítsák ezeket a reformokat. Nem kötelező, hanem választható programok és támogatásokról van szó. Persze, mindent megtesz az Európai Bizottság annak érdekében, hogy az ország specifikus ajánlások végrehajtása minél hamarabb megva valósuljon a tagállamokban. Ezt akarjuk ezzel segíteni, az ilyen felépések finanszírozását. Uh, foreseen for years 17-20. 2017 uh, és 20 közötti évekre szolgál majd ez a pénz. Mit egész 142,8 142,8 eh, ezer euróról beszélünk, ennek 30% a vidékfejlesztésből érkezik. Igazából a tövös pénzügyi keretben ehhez nem kell semmiféle módosítást eh, eszközölnünk. Három költségvetési eh, sor kerül majd az 1B-be, egy pedig a kettes költségvetési fejezetben kerül majd bevezetésre. Ez lehetővé teszi, hogy a tagállamok programjait, a szakmai segítségnyújtást a nemzeti borítékból átcsoportosítsuk, de tudjuk, hogy a tagállamok között folyik a vita még erről a részről. A tagállamok sem tudják eldönteni, hogyha segítséget kérnek és segítséget kapnak, akkor nekik nem tetszik, hogy egyik zsebükből a másikba rakják a tagállamok a pénzt, az egyik borítékból a másikba rakják ezt a pénzt. Szerintem vannak olyan elemei ennek a javaslatnak, amelyeknek változnia kell a jelentés szövegében. Először is érdemes hangsúlyozni azt, hogy ez az új eszköz csak egy egyszeri megoldás precedenst nem teremt. Tehát, hogyha 2020 után meghosszabbításra kerül a program, akkor új sorokra lesz szükség, hogy ne a kohéziós politikából csípjük le megint ezeket a pénzeket. Szerintünk ez egy adhok megoldás csak, vegyünk el pénzt a kohéziós politikából, és csoportosítsuk át a szakmai segítségnyújtás alá, Szerintem ez csak egy egyszeri megoldás lehet. Ennek bármiféle meghosszabbítása külön pénzeket tesz majd szükséges. Ez az első. A második az éves összegek, hiszen 142 ezerre beszéltünk, ezeket a parlamentnek és a tanácsnak közösen kell az éves költségvetési eljárás keretében elfogadniuk. a beszámolók és az értékelések részét is szerintem meg kell erősíteni. Tisztázni kell azt is, hogy jelenlegi árakon értendő ez. Ez a szövegben nem világos, hogy milyen árakkal számolunk. A társadalomszírozás akár száz százalék is lehet. Ne száz százalék, hanem akár száz százalék. Tehát maximum száz százalék, ne száz százalék. Itt különböző cikkek közötti szakmai át sorolásról van szó, tehát a, az új javaslat a tagállamokat arra motiválná, hogy a reformokat hajtsák végre, tegyenek eleget az ország specifikus ajánlásokban lefektetetteknek, jó, hát ez nem kötelezettség, csak ajánlás, de hát mégis, és ehhez a kohéziós politikából csoportosítsunk át nekik pénzeket. Ez a javaslat. My, my report, proposal of the opinion. És e, hát most pedig e, várom a kollégák módosítóit, javaslatait, ötleteit, ajánlásait. Köszönjük Albrecht úrnak a módosítókat. Október 4-én este 6-ig kell benyújtani, szavazni, 9-én vagy 10-én fogunk novemberben, a Regi szakbizottság pedig november 29-én fog vélemény nyilvánítani erről. Köszönjük az előadónak! Kik kér szót, elsőként Manka. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Egyetértek a módosító javaslataival is egyetértek. Ehhez el kell mondanunk, hogy a fő cél, a program fő célja az administratív kapacitások javítása minden területen, minden országban, eh, amelyek, eh, amelyes eh, segít igénybe veszi segítséget, a támogatást igénybe veszi. E, a helyi és a regionális hatóságokat is be kell vonni a folyamat során, és a program emellett rendelkezésre kell, hogy álljon a helyi és regionális önkormányzatoknak is. Ez a program, ez tulajdonképpen olyan, mint egy tesztfázis, próba idő, és az értékelést úgy kell elvégezni, hogy egy kicsit elébe menjünk a dolgoknak, hogy lássuk, hogy megéri -e egyáltalán. Azt gondolom, hogy az átcsoportosítás csak átmeneti intézkedés lehet. Azt gondolom, hogy a technikai segítségnyújtás a bizottság részéről az előző évek programjaiból levonja a tanulságokat, például Ciprus és Görögország esetében is, itt is sor került auditokra. Ebből le kell, hogy vonjuk a következtetéseket és a tanulságokat. A Görögországnak és a Ciprosnak nyújtott pénzügyi segítségnyújtás sikeres volt, de nem került sor szisztematikus ellenőrzésre. És ezért lenne két eh, javaslatom. Egyrészt szükségünk van eh, egy stra- olyan stratégiára, amely világos prioritásokkal és célkitűzésekkel rendelkezik, a bizottságnak pedig biztosítania kell, hogy a technikai segítségnyújtást ellenőrzik és ér, értékelik az előre meghatározott célkitűzéseknek megfelelően. És a folyamaton belül meg kell kapnunk az értékelést. Köszönöm szépen Manka úrnak. Van-e egyéb hozzászólás? Maragall úr. Köszönöm, elnök úr. Röviden. Albrecht úrnak mondanám. Egyetértünk. Tartalmi szinten, eh, érdemben tulajdonképpen egyetértünk, hogy ez az eredeti szövegben is szerepel, csak benyújtottunk mégis néhány módosító javaslatot. Van néhány, illetve van néhány módosító javaslat, amit még nem sikerült ellenőriznünk, de egy általános eh, megfontolást hadosszak meg önökkel. Egy olyan témáról van szó, eh, amit nem technikai, nem eszközszintű és nem költségvetési szervezési kérdés, hanem a strukturális reformok támogató részével függ össze, és ez időben egybeesik egy sürgősségi témával is, Itt a strukturális reformok kérdése merül fel, a kondicionalitás, stb. Ezt a vitát most nem akarom megnyitni, de ez egy nagyon fontos kérdés. A szerepünk minden esetre abban kell, hogy álljon, hogy biztosítsuk ennek a fogalomnak a függetlenségét. ennek az eszköznek a ki nem használásának a következményei alapvető döntések meghozatala során. Én azt szeretném hangsúlyozni, hogy mindennek alulról kell jönnie. Ezek a támogatási programok nem vezethetők vissza egy-egy tagállam kívánságaira, hanem bizonyos garanciát kell adni arra, hogy az egész állam, illetve az egész régió, eh, hatóságok, eh, a civil társadalom és eh, a teljes kör támogatja a döntést. Hogy világos legyen, hogy milyen programokról van szó, és miért kapták meg a támogatást. Minden esetre jó lenne ezt a megközelítést középpontba helyezni, és ennek megfelelő módosító javaslatokat fogunk benyújtani. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Szeretne még valaki hozzászólni? Greszle asszony. Megadjuk a szót Greszle asszonynak, és akkor utána Albrecht úrja szó. Engem meglep az, hogy egy elég kicsi összegről van szó, ez ekkora érdeklődést vált ki. Köszönöm szépen. Eh, Gressle asszony arra provokált engem, hogy ne eh, költségvetési eh, kifejezéseket használjak, hanem politikai beszédet tartsak. Nos, politikailag felmerül a kérdés, hogy a tagállamok miért nem hozzák meg a strukturális döntéseket, azért, mert nincs rá pénzük, vagy azért, mert nem akarják ezeket bevezetni, vagy nem készek még erre. Ez a legfontosabb kérdés. Én értem az Európai Bizottság szándékát, amely az, hogy a tagállamokat igyekszik motiválni valahogyan arra, hogy hogy megtegyék a beruházásokat, eszközöljék a beruházásokat. Ez egy kicsi pénzösszeg ahhoz, hogy nagy politikai vagy strukturális következménye legyen. A valódi politikai kérdés az az, amit az Európai Bizottságnak feltettem, hogyan akarják rávenni a tagállamokat arra, hogy kérjenek a támogatásból, mert ez önkéntes. Ez teljesen világos, hogyha az ország specifikus ajánlásokat teljesítették, akkor már nincs más választásuk, a pénzt le kell hívniuk, és a struktúrális reformokat el kell végezniük. Én azt gondolom, politikailag ez az eszköz arra szolgál, hogy működjön egyáltalán a, a folyamat. Hogyha 140 millióból indulunk ki négy évre, ez egy elég szimbolikus összeg, természetesen függ a reform mienségétől. A pozitív eredmények Görögországból származnak, Görögországban működött a dolog, tehát fontos az, az egyik legfontosabb tanulság, hogy, hogy, hogy jöjjenek kívülről szakértők, és motiválják a helyieket. Tehát ez egy politikai döntéshozás, de szerintem, ez, szerintem nincsen semmi gond, de nem mondjuk azt, hogy struktúrális reformokra adunk pénzt, mert ez nem igaz. Jó, mondja az elnök. Akkor ezzel a munkánkat tulajdonképpen le is zártuk. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, köszönöm szépen mindenkinek, aki itt maradt az ülés végéig. Van-e egyéb kérdés? amelyeket, amelyet szeretnének fölvetni. A holnap délelőtti napi rendet is ledolgoztuk ma délután, ezzel a holnap délelőtti ülést töröljük, és legközelebb, október 10-11-én találkozunk itt Brüsszelben. Köszönöm szépen, az ülést lezárom.